Az állásfoglalási indítványok, amelyeket ma elfogadtunk a mai ülésen, a, ezeket kiküldjük az érintetteknek, a szokásos módon a mai ülést ezzel zárom. Mindenkinek biztonságos hazútat kívánok. Köszönöm.